¿Me sentite? Sì. sì. Ok, perfetto. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di iniziare vi ricordo che questa riunione... ülésünket. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkezdjük az ülésünket a napirendet mindenki megkapta július 1-én, és hogyha nincs senkinek észrevétele, akkor ezt elfogadottnak vesszük. Jó, rendben van. Akkor, ami a mai ülésünket illeti, tolmácsolás 8 nyelven, angol, francia, olasz, német, spanyol, holland, portugál és magyar nyelven elérhető. A tolmácsolás működéséhez nagyon fontos, hogy a titkárság által elküldött útmutatást kövessék. Kép nélküli hozzászólást nem tolmácsolnak. Mindenki nyugodtan használja az anyanyelvét, hogyha a nyolc nyelv egyike az anyanyelve nyugodtan. Az írott szövegek használatát nem javasoljuk, hanem azt kérjük, hogy mindenki szabadon beszéljen, és a DG Link tolmácsai tehát megköszönik a segítségüket. Szaszoli elnök úr döntést hozott a plenáris üléssel kapcsolatban, és azt mondta, hogy a szociális távolságtartást be kell tartani a parlamentben a plenáris héten, és a szakbizottsági üléseken is maszkot kell viselni, aki szólni kíván, az leveheti a beszéd idejére a maszkot. És hogyha valaki szót kér, akkor meg kell várni a jelző fényt, amikor kékre vált a fény, akkor lehet beszélni. Tehát kérjük, hogy ezeket mindenki tartsa be. Akkor most az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos információk. A tanács döntését várjuk. A 36. hét elején lesz egy szavazás a Költségvetési Bizottságban, valószínűleg augusztus 31-én. Az AFKO szakbizottság jelentésének előadója a Rinyú frakciótól Sandro Góci, és elképzelhető, hogy a Költségvetési Bizottság ülésé előtt, amikor ugye ők szavaznak, az AFKO-nak még találkozni kell. Ez a 35. hétre várható, augusztus 24-27 között. A 20, június 29-i koordinátori ülésen a koordinátorok megvitatták az e-vote alkalmazást, amelyet a parlament fejlesztett ki ideiglenes megoldásként a szavazások lebonyolítására, ez csak az iPad-eken és az iPhone-okon elérhető. Voltak olyan koordinátorok, amelyek aggájaiknak adtak hangot az adatvédelemmel, illetve a biztonsággal kapcsolatban. Az elkövetkezendő napokban majd információt biztosítunk e témában. Lesz egy teszt július 14-én délután. A részvétel ezen a teszten önkéntes, és ahogy mondtam, mindenki információt fog kapni e-mailen az elkövetkezendő napokban. Nos, akkor térjünk rá a következő napirendi pontunkra. Arról a mechanizmusról van szó, amely a demokráciát, nem tudom, hogy még mindig működik-e a kapcsolat, kérdezi az elnök úr, hallanak engem? Igen, elnök úr, halljuk. Mert én elveszítettem a terem képét, tehát a gépemen nem látom a terem képét. De folytatom, mondja az elnök. Tehát a hármas napirendi pont az EU mechanizmus a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapjogokról. A LIBE szakbizottságnak véleményt kell, hogy készítsünk. Előadunk Csimoszjevics kolléga, és ugye mindenki tudja, hogy beszéltünk már erről a mechanizmusról. Ma ott tartunk, hogy egy intézményközi megállapodás jön létre, amely éves monitoring ciklust léptet életbe az összes tagállamban a jogállamiság vizsgálatára. Mind a három intézmény részt vesz ebben a munkában. Már akkor, amikor a biztos jelölteket meghallgattuk, illetve von der Leyen elnökasszony megbízó leveleit megkaptuk, mert akkor is látható volt, hogy a bizottság új megközelítést kíván kidolgozni, hogy a jogállamiságot a tagállamokban vizsgálja. A nyári szünet után a bizottság ennek az első ciklusnak az eredményét közé fogja tenni. Jurova alelnök asszony, akivel egyébként nem sokára találkozunk ezen az ülésen, Reinders biztos úrral együttműködik, koordinálja a bizottság munkáját. Szeretném még azt is kiemelni, hogy ezt a dossziét a LIBE szakbizottság az egyik prioritásnak nevezte meg a munkáját, amikor átszervezte a COVID-19 válság miatt figyelmeztetek mindenkit, hogy a Libe Szakbizottság már szeptemberben szeretné elfogadni a jelentéstervezetét, és mivel mi vélemény nyújtó bizottság vagyunk, ezért nekünk is, ha hozzá akarunk járulni ehhez a jelentéshez, hamar el kell fogadnunk a jelentéstervezetünket, szeptember 1-én. És mivel ennyire rövid a határidő, a módosítókat csak angol nyelven lehet benyújtani, és megismétlem, július 16-án 17 óráig lehet benyújtani tehát a módosítókat, csak angol nyelven. Köszönöm az előadónak, Csimoszevics úrnak, hogy elfogadta ezt a szoros ütemezést, és hogy az árnyék előadókkal együtt elfogadják az angol nyelvű munkát. Most akkor 5 percre átadom neki a szót, hogy bemutassa a véleménytervezetét. Jó. Parancsoljon! Thank you, Chair. Good morning, everybody. Maybe I should... Köszönöm szépen. Talán egy kis magyarázat. Az Európai bizottságnak szeptember végén kellett volna előterjesztenie ezt az első jelentését, ekkor fogja előterjeszteni az első jelentését, és ezért nagyon fontos, hogy a munkánkat ehhez időzítsük. El kell mondjam azt, hogy nem volt könnyű időben elkészülni ezzel, mindannyian erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt sikerüljön elérjünk. Most pedig tegyük rá a jelentésem tartalmára. Az európai Unióban számos tagállamban láthattuk azt évek óta már, hogy romlik a jogállamiság helyzete, a tanács, a bizottság és a parlament kísérletei, hogy megvédjék az európai értékeket, nem hozták el a várt eredményt. A jogállamiság, a demokráciai értékek csökkenése tapasztalható számos tagállamban, és az Európai Unió fellépésének hatásának laptopá kell válnia. A koronavírus járványt követően és láthattuk azt, hogy a szabadságot, a jogállamiságot fenyegetések érték. Természetesen a kormányoknak gyorsan kell tudniuk cselekedniük, de a fellépések, amiket tettek, azok nem járhatnak azzal, hogy a jogállamiságot leépítik. Hogyha az Európai Unió erősebben akar kikerülni ebből a válságból, akkor nem csak egészségügyi, gazdasági mentőcsomagra van szükség, hanem hasonló csomagra van szükség a jogállamiság tekintetében is. Egy erős, áttekinthető öm, intézkedésekre van szükség, hogy meg lehessen védeni a jogállamiságot. Úgy vélem, hogy a következőkre kellene koncentrálni. Először is az intézményközi megállapodás, amelyet az elnök is említett, és amit Simecska jelentéstevő javasolt, én is támogatom ezt a fajta megállapodást, amelynek egyfajta függelék formája lenne, amint a jelentéses csatornának. Hogyha a parlament ezt elfogadja, akkor ez lehetne az alapja az intézményközi tárgyalásoknak. Másodszorban az éves monitorozási ciklusnak átláthatónak, objektívnek kell lenni, amely objektív intézkedéseken ö, alapul. A költségvetést csatolni kell a jogállamiság meglétéhez. Ezen kívül az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia, amely szerződés változatást kíván előrejelezni, itt mindenképpen átkedtek egy hetes cikket. A döntéshozatal, a mechanizmusok, a szankciók kiszabásának mechanizmusát egy független jogalamisági eljárásra kell alapozni. Úgy kell ezt megalkotni, hogy egy kis kisebbség ezt ne tudja akadályozni. Ezen kívül koncentrálni kell az Európai Bíróság szerepére, illetve a szisztematikus szabálysértési mechanizmusokra az EU intézményeknek, főként az Európai Parlamentnek, már többször, az Európai Parlament többször felszólított arra, hogy legyen egy ilyenfajta mechanizmus. Szeretnék egy erős üzenetet küldeni azt mondván, hogy a jogalamiság elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió jól működjön, és minden tagállamnak bizonyos kritériumokat teljesíteniük kell, és nem lehet kiválasztani azt, ami a legjobb számukra, a többi pedig figyelmen kívül hagyni. Persze gyakorlatiasnak kell lenni, nem szabad opportunistának lennünk, és túlságosan gyorsan eljárni ezen mechanizmus kárára, amely esetlegesen nem lehetne hatékony. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a módszertannal kapcsolatban. Az elnök úr már erről beszélt, így csak azt szeretném elmondani, hogy továbbra is elemzem, nyomon követem a módosítókat, amelyeket benyújtottak, és a javaslataimat majd előterjesztem az elnyék jelentéstevőknek, már most júliusban. Ha kell, akkor találkozót is tarthatunk az elnyékjelentéstevőkkel augusztus végén, hogy készen álljunk arra, hogy döntést hozzunk szeptember 1-én. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most akkor... Köszönöm szépen. Most a hozzászólások következnek, két, két, két hozzászólási kör lesz. Kérem mindenkitől, hogy tartsa be hozzászólási időt. Először is három percre Blicsik kolléga, Blicsik kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, szeretnék... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek ezért a véleményért. Én a Libében már régóta figyelemmel kísérem ezt a kérdést, illetve én vagyok az árnyék jelentéstevő a mechanizmusnak. Tisztelt kollégák! A politikai vita ebben a témában olyan időben érkezik, amikor a amikor több tagállamban a demokratikus működéssel kapcsolatban számos kérdés merült fel, vannak olyan kormányok, amelyek bizonyos, megoldások, bizonyos megoldásokat korlátoznak, de nem igazán változtatták meg az eljárásaikat. Éppen ezért nagyon fontos ezért ez a mechanizmus, hogy meg, meg tudjuk védeni az alapszerződés kettes cikkében foglaltakat. Ami a mechanizmust magát illeti, nagyon örülök ennek a, jelen, ennek a kezdeményezésnek, és ennek a mechanizmusnak a felállítását támogatjuk. Az Európai Uniónak hatalmas felelősség, az Európai Parlamentnek hatalmas felelősség van annak, hogy bizonyít bizonyíték alapú mechanizmus hozzon létre, amely részrehajlás mentesen tudja kontrollálni azt, hogy, a, hogy a, megvalósuljanak ezek az értékek, illetve ezeket tiszteletben tartsuk. A négyes bekezdésben szintén az átláthatóságot, a részrehajlásmentességet hozzuk alá. Ennek nagyon örülök. Illetve az éves átvilágítást mindenképpen ezeknek, ezen alapelvek alapján kell e, megoldani, illetve nagyon fontos az, hogy bizonyíték alapú legyen mindez, és realisztikus intézkedéseket e, e, javasoljanak. Aztán hatos bekezdés. Itt felelősségteljes megközelítést kérünk számolni a tagállamoktól, és az éves monitorázás során a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy, te, hogy be tudják mutatni a saját álláspontjukat. Ugyanakkor erőle is kell tekintenünk, és itt még egy megjegyzésem lenne. Én pozitívan értékelem azt az elképzelést, hogy a hetes cikket, az alapszerződés hetes cikket megváltoztassuk, erről a erről is szól egy bekezdés, ugyanis az Európai Unió alapvető értékeit mindenképpen meg kell védeni. Hogyha az alapszerződést megváltoztatjuk, akkor a hetes cikkben foglaltakat én úgy gondolom, hogy meg lehet erősíteni, úgyhogy a szankciók is bekerülnek idő, ide, illetve ezeket megerősítjük. Szükség van erre a mechanizmusra, de nagyon fontos az is, hogy a többi intézménnyel együtt dolgozzunk, és megfelelő támogatásra van szükség a tanácstól, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy jobb legyen a tagállamok körében a, ezzel kapcsolatos fegyelem és ezeknek az alapértékeknek a betartása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dominic Ruiz de a következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőnek, Cimosevic úrnak. A Libe szakbizottság véleményét ezen keresztül fejezzük ki. A demokrácia és jogállamiságról szóló Európai Uniós mechanizmussal kapcsolatban. Ahogy ezt a kollégám már megtette, a jelentéstevő is, illetve Bilcsé kolléga is, támogatom ezt, ha mondjam el azt, hogy támogatom ezt a, ezt a tervezetet, és fontosnak tartom azt, hogy megelőzzük a problémákat, amelyek a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatban merülnek fel, és ha mégis me- megvalósulnának ezek, létrejönnének ezek, akkor ezeket ki kell tudni javítani. Nos, ezt úgy kell megtenni, hogy számos szereplő egy éves ciklus és éves monitorozási eljárás keretében együttműködik, koordinál, koordinálja a, a szereplők koordinálják a fellépésüket. azoknak az NGO-knak, civil szervezeteknek mindenképpen pénzügyi támogatást kell nyújtani, amelyek a demokrácia és az alap jogok betartásával, jogállamisággal foglalkoznak. Meg kell erősíteni az Európai Bíróság szerepét is. Általánosságban azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk, és ez már elhangzott a mai napon, hogy az Unió értékek uniója. Van egy olyan miniszterelnök, aki azt szokta mondani, hogy az illiberális demokráciát űzi, ez az ő műfaja, nos hát ez elgondolkodtató. Szerintem ez eltér, ennek az ezzel kapcsolatos elvek eltérnek a kopenhágai alapelvektől, de ahogy az Bölcsi kolléga is mondta, itt egy olyan mechanizmusról van szó jelenleg, ami eh, egyhangú szavazással jár. Szerintem, amikor a, a az alapszerződést majd meg fogjuk reformálni, akkor erre is oda kell figyelni, és erről mindenképpen szót kerítünk az Európai Jövőjéről szóló konferencián. Még egy fontos dolog lenne ezen véleménnyel kapcsolatban, illetve a libés jelentéssel kapcsolatban, az a jogállamiságot szerintem össze kell kötni az Európai Uniós finanszírozásokkal. Nem egyszerű kérdés ez. Nyilván nem az európai polgárokat szeretnénk megbüntetni, az csak azért, mert a kormányuk valamit elrontott. Inkább arról van szó, hogy megfelelő ösztönző módszerekre van szükség, hogy minden egyes kormány betartsa a szükséges szabályokat, értékeket. Tehát a lényeg az, hogy a finanszírozás elérkezzen a polgárokhoz, akkor is, hogyha a kormányok nem teljesítik azt, amit elvárunk tőlük, tehát alternatív csatornákat kell teremteni. Köszönöm szépen. Pagázó. Pagásza Urtundú asszony következik, köszönöm szépen. Gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáimhoz csatlakozom. Én is köszönetet mondok Szimocevics úrnak. Hihetetlen mértékű munkát végzett el, és nagyon jó minőségben köszönjük. Alapvetően egyetértek az előttem szólókkal, amikor az illiberális jog, jogállamról beszélek, én még nem is mond, azt sem mondom, hogy ill, azt még nem is használom azt a kifejezést, hogy illiberális demokrácia, szerintem már a, az illiberális jogállamiság sem egyeztethető össze a kettes cikkben foglaltakkal. Ez egy fontos dolog. Kérem szépen, mi értékeink, az unió a kettes cikken alapul. Ez azt jelenti, hogy liberális demokráciából indulunk ki. Nyilvánvalóan nem a politikai liberalizmusról beszélek. A lényeg az, hogy a diszkriminációt, a kisebbségek elnyomását nem tudjuk elfogadni, és ez van a kettes cikkben kódolva. Nyilván folytonosan változik az, hogy mi kerül fókuszpontba a jogállamisággal kapcsolatban. Mit is jelent pontosan az, hogy jogállamiság? Ne felejtjük, hogy sokszor a populista egyes populista politikai elképzelések veszélybe sodorják ezt. Nagyon fontos az, hogy a jogban is mindezek a kérdések rögzítve legyenek. Nem szabad, hogy a jog vagy bármilyen eh, politikai berendezkedés meg tudja támadni, vagy eh, veszélybe tudja sodorni ezeket az értékeket. Az európai és más társadalmakban is természetesen vannak fenyegetettségek, hiszen emberek vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy kialakuljon ez a mechanizmus, és meg tudjuk védeni az alapjogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. A kollégákhoz hasonlóan én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a részrehajtás, részrehajlásmentesség, a felelősség és az átláthatóság. Nem arról van szó, hogy ágyúval szeretnénk legyekre lövöldözni, tehát megfelelő típusú eszközt kell kitalálni erre a problémára, meg kell találni az adekvát módszert, természetesen kell, szükség van az intézmények együttműködésre, az éves mechanizmusra, az éves kontrollra, és ne keverjük össze a dolgokat, tehát nem arról van szó, hogy a, minden, hogy a meggyőződésünk, politikai meggyőződésünket akarjuk viszont látni más országokon is, nem, és a kettes cikk védelme jelenleg nem mindig megfelelő. Kérem, kérem tartsák be a hozzászólási időt, mert nem sokára érkezik Jurovasz. Kérem, tartsa be a hozzászólási időt, figyelmezteti az elnök a hozzászólót. Köszönöm. Most pedig Annemans képviselő következik kettő percre. Mr. Annemans, please press the speak button. Annemans képviselőt kérjük, hogy nyomja meg a speak gombot. sorry. I'm sorry. Um, ja, kollégás, de... Kedves kollégák, tudják, hogy az idének mi a véleménye erről. Számunkra ez ez egy a kézből kikerült része ez annak, hogy mit akarnak az Európai Unióval. Az Európai Unió igazából egy önkéntes együttműködés lenne különböző szuverén országoknak. Persze lehetne sok mindenről beszélni, de nem lehet egyfajta büntető jellegű eljárás létrehozni, mint amilyet most szeretnének létrehozni ezzel a dologgal. Ez egy csúnya és szörnyű módja annak, ahogy az Európai Unió egyfajta központosított, egységes országgá válna. Igazából a nemzetállamokat szeretnék itt letiporni ezzel a koncepcióval. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió ez irányába halad, főként a három a hatalom együttműködésével az Európai Unióban. Látszik, hogy kikerülünk ugye az egyensúlyból, inkább párbeszéd formájában lehetne az értékekről beszélni, de az, hogy ezt a párbeszédet felváltják azzal, hogy egy jogi rendszert vezetnek be, egy jogi rendszert vezetnek be, és főként olyan országokkal szemben, amelyek szembeszállnak a tömeges immigrációval az Európai Unióba, és azt a benyomást keltik, hogy, hogy egy emiatt szállnak velük szembe, tehát láthatjuk, hogy az Európai Unió eléggé egy csúnya oldalát mutatja itt, amivel nem tudunk együtt érteni. Számunkra az Európai Unió az együttműködés fóruma, szabad tagállamok között, szabad nemzetek között. Minden nemzet a saját jogi rendszerét határozza meg. Hogyha ez kikerül az irányítás alól, akkor be lehet, be lehet persze vezetni azt, szerződésileg, hogy nagyobb nyomás lehessen helyezni az adott tagállamra, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy párbeszéd legyen. Már fél perccel meghaladta a hozzászólására biztosított időt, nagyon sokan kívánnak hozzászólni. Most pedig Delbo Korfield képviselő következik a zöldek frakciójától, négy percet kap. Kérek mindenkit, hogy tartsa be hozzászólási idejét, mert nagyon rövid az idő, kénytelen leszek elvenni a mikrofont. Jó napot kívánok, elnök úr! Nagyon örülünk ennek a szövegtervezetnek. Szükséges a mechanizmus. Az elejétől kezdve támogatjuk ezt a kezdeményezést és a bizottság munkáját is. A mostani ciklus eleje óta. A meglévő mechanizmus, amely az Európai Unió értékeit védi, nagyon nagy küszöböt állít, és arra támaszkodik túl nagyban, hogy a tagállamok hajlandók legyenek lépni. Hát ezt láttuk, hogy ez nem működik. A 2014-es jogállamiságot védő keretek csak strukturált párbeszédet írtak elő a bizottság és az érintett tagállamok között, akik nem tartják tiszteletben a jogállamiság szabályait, és ez megmutatta a hiányosságait. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy nem lehet kompromisszumot kötni, amikor a jogállamiságról van szó az Európai Unióban, és mi úgy gondoljuk, hogy ő valóban elkötelezte magát emellett. Viszont az elmúlt hónapokban komoly nehézségek voltak, ugyanúgy, ahogy az elmúlt évtizedben is. Nagyon komoly visszaesések történtek, a jogállamiság komolyan sérült, és a globális válság még inkább felerősítette ezt. Több kormány olyan intézkedéseket fogadott el, amelyek korlátozták azokat a szabadságjogokat, amelyeket az állampolgárok általában adottnak vesznek alapértelmezésnek és mindig azzal érdeke, érveltek a kormányok, hogy arányos intézkedésekről van szó, és a válság miatt volt rájuk szükség, de előfordult többször is, hogy nehéz volt kapcsolatot látni az intézkedések és a válság között. Meg kell neveznünk ezeket a tagállamokat, Magyarországról és Lengyelországról van szó, igazi fenyegetés jelent meg a demokráciával szemben. Tehát a rendszeres és egyéni jogállamiság megsértéséről külön kell beszélnünk. Üdvözöljük a véleményt, és ez megfogalmazza, hogy jelentősen romlott a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzete több tagállamban, és kihangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az a kötelezettsége, hogy garantálják a jogállamiság meglétét, az igazságszolgáltatás működését, és intézmény közi monitorozást. Mi éves ellenőrzést szeretnénk, amely ellenőrzi az alapjogok és a jogállamiság helyzetét a tagállamokban, és ország specifikus ajánlások vannak benne, és szankciókat is kérünk, és a szankciókat pedig független szakértők panelje monitorozza az Európai Parlament és a többi intézmény nevez, nevezi ezeket ki. Hogyha a tagállamokra bízzuk ezt a monitoring feladatot, ez már látszik a világon máshol is, nagyon nehéz lenne bíznunk az így megszülető értékelésekben. Van egy-két agályunk, a konzultációs folyamat nem volt elég inkluzív, márciusban a válság idején indult ez, elég rövid a határidő, minden csak angolul volt elérhető, a civil szervezetek véleménye az volt, hogy a kisebb szervezetek ilyen körülmények között nem tudtak nagyon fontos hozzájárulásokat megtenni a folyamathoz. Mindig átláthatóságot kértünk, most is, és feltesszük a kérdést, hogy az ország specifikus jelentések nyilvánosak lesznek-e, és több információt kérnénk az egyes tagállami látogatásokról is, amelyeket terveznek. A társadalmi szervezetek ben ugyanis felmerült a kérdés, hogy vajon ezek a mechanizmusok elég hatékonyak lesznek-e a helyszínen, és hogy megfelelő lépések követik-e majd, hogyha kiderül, hogy egy-egy tagállam nem tartja tiszteletben a szabályokat. Nem hagyhatjuk azt, hogy a jelenlegi helyzetben maradjunk, ahol gúzsba vannak kötve az intézmények, és nem tudnak lépni, szomorú, hogy pont most, amikor erről beszélünk, akkor csökken a jogok és értékek, EU-s jogok és értékek költségvetése. Pénzügyi szankciókat, hogyha bevezetnek, akkor finanszírozás kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, félbe kell, hogy szakítsam, mert letelik az idő. Zambászki képviselő következik két percre. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Én egészen másként gondolkodom, mint a kollégák, de ez végülis nem meglepő. Köszönet a jelentéstevőnek ezért az, a, ezért az anyagért. Én Bulgáriát képviselem. Ugye még, mi, mi, még Romániával együtt, Romániával együtt még mindig egy nagyon szigorú mechanizmusnak az áldozatai vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a szankciók csupán a szkepszist fogják erősíteni az európai polgárok, illetve az érintett tagállamok polgárai körében. Remélem az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia egyfajta lendületet ad majd ezen problémák megoldására. Nyilvánvaló, hogy egyenlő tagállamok uniója az Európai Unió, ezeknek a tagállamoknak azonosak a jogai, illetve a kötelezettségei. Ezért nagyon fontos, hogy világos kritériumokat hozzunk létre, nem, létre nem szabad, hogy politikai színezete legyen ennek. Szerintem Lengyelországgal és Magyarországban jelenleg ez a helyzet. Európai szinten fölhasználni bizonyos eszközöket politikai célok elérésére, szerintem ez egy veszélyes út nem támogatom ennek a mechanizmusnak a létrehozását, de én úgy gondolom, hogy a többség meg meg fogja szavazni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor szükséges lépéseket meg kell tennünk, hogy semleges és objektív legyen ez a mechanizmus. Köszönöm, és azt hiszem sikerült betartani az időt. A GUE a GUE-nak két perce van, de nem tudom, hogy ki fog a gól nevében hozzászólni. Non c'è nessuno. Nincs itt senki, úgy tűnik. Jó, a függetleneknek is van két perce. Tőlük ki van itt? No. no. Allora passi... Senki. Jó. Simon úr következik. Három perc. Dear colleagues, I thought... Kedves kollégák, úgy gondoltunk, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy a jogállamiság a demokrácia központja, Anna Mansur hozzászólása mutatja, hogy nem mindenki így gondolkodik, ezért meg kell védenünk ezt objektíven és eltökélten. Néhány dolgot szeretnék önökkel megosztani. Az első az az, hogy a jelenlegi jogállamisági védelmi mechanizmusunk nem működik. A hetes cikk eljárása nem működik. Újfajta eljárásra van szükség, amelyel létre lehet hozni egy olyan mechanizmust, amely meg lehet védeni a, ezeket az értékeket. Ezzel rátérhetek a második pontomra. Arra kérem önöket, hogy úgy kell megvédeni, úgy védjük meg a jogállamiságot, hogy azt használjuk. Az éves nyomonkövetés, amit javasoltak, annak felül kell állnia a politizáláson. Hiteles, nem politik nem átpolitizált mechanizmusra van szükség. Ez az Európai Bíróság feladata, nem kell ide még egy szakértői testület. Ezt a munkát elvégezheti az Európai Bíróság. Igazából itt jogi kérdésekről van szó a jogállamiság kapcsán, itt csak jogi eljárásokon keresztül lehet ezeket a gondokat megoldani. Én azt kérném, hogy az Európai Bíróságból legyen egy Európai Alkotmányügyi Bíróság, így számos magán panaszt is befogadhatna ez a bíróság. Az intézményközi viták kapcsán a parlament is beperelhetne eh, másokat, ez az Európai Parlament és más intézmények szerepét is növelhetné, anélkül, hogy az eljárás eh, objektivitását eh, aláásná. A hetes cikkel az a gond jelenleg, hogy a parlament ügyészként, illetve esküdszékként lép fel egyszerre. Ezért nem működik ez az eljárás jelenleg. Harmadsorban sokkal konzekvensebbé kell tenni a jogállamisági eljárásokat. Hogyha egy tagállam megsérti a szerződést, akkor annak valós következményekkel kell járnia. Az, hogyha egy testület, hogy mérges közleményt ad ki, az nem elegendő. Költségvetési hatással kell járni. És mindenek felett arra is ügyelnünk kell, hogy a liberalizált, szekularizált állam önmagában nem garantálható, ezért eh, az embereknek kell azt a lehetőséget megadni, hogy a bíróság elé mehessenek. Támogatom ezt a jelentést, és köszönöm a jelentéstevőnek az eddigi erőfeszítéseit. Grazie, vicepresidente Bischoff. Köszönöm szépen, Bischoff kolléga, két, három perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyértelművé vált itt, hogy a többség úgy látja, hogy a jogállamiság az Európai Unió szíve. Köszönöm ezt a nagyon egyértelmű és rövid jelentést. Három üzenet van ebben a jelentésben. Szerintem ezeket tényleg meg kell eh, valósítanunk. El kell ismerni azt először is, hogy súlyos jogállamisági sérelmek történtek, és hatékony intézkedésekre van szükség, hogy ezt le lehessen állítani. Hogyha az Európai Uniónak nem sikerül itt egyértelműen eljárnia, akkor az állampolgárokat magára hagyja nem csak intézményi kérdésekről van szó, hanem arról is, hogy a jogállamiságot nekünk kell garantálni minden egyes tagállamban. Hatékony mechanizmusra van szükség, és jó, hogy az a jelentés ezt kimondja. Az intézményközi megállapodás segíthet, de egyértelmű eszközökkel és mechanizmusokkal kell rendelkeznie. Ezért fontos az, hogy a jelentésben támogassuk azt, hogy az EU eszközök kiadását a jogállamiság betartásához kötjük, ahol a jogállamiságot megsértik, ott nem kaphatnak EU eszközöket, amelyek igazából az emberek adópénzét jelenti. Utolsó pontom, az éves nyomonkövetéstől eltekintve kell egy plusz fellépés, akkor, hogyha akut módon súlyosan megsértik a jogállamiságot. Ez nagyon fontos, és örülök annak, hogy a jelentés készítője megelmítette az Európai jövőről szóló konferenciát, hiszen az egyhangúság kérdését meg kell oldanunk központilag ezen a konferencián, mert ha ez nem sikerül, akkor minden más csak mellékes eljárás lehet. Nem lehet azt, hogy mindig bizonyos országok egymást kölcsönösen védik, és így a komoly fellépést nem teszik lehetővé. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Görens kolléga, a következő kettő perc. Oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy észrevételem lenne. Az első az lenne, hogy igen, én is támogatom ezt a mechanizmust, de azért nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy lehet-e garantálni a jogállamiságot, illetve a különböző alapértékek betartását, és ezzel rá is térek a második pontra, a második észrevétellel. Azt gondolom, hogy aki nem akarja tiszteletben tartani, azok is, akik nem akarják betartani ezeket a jogállamiságra vagy demokráciára vonatkozó alapértékeket, azok is választott emberek. Tehát ilyen szempontból minden rendben van. De a jogon és alapjogokon alapuló demokrácia azért több, mint matematika. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan mechanizmusunk, amelyel rendszabályozni tudjuk ezeket a tagállamokat, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamisággal kapcsolatos értékeket, de fontosnak tartom, hogy ezeket a mechanizmusokat úgy hajtsuk végre, hogy egy hangúság legyen, tehát egy hangú szavazással, és hogyha két tagállammal kapcsolatban is ilyen gondok vannak, akkor sajnos az a gond, hogy ketten már ki tudják kerülni, ki tudnak bújni ez alul a mechanizmus alatt. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió is, illetve más nemzetközi szervek is, például az Európa Tanács is kell, hogy foglalkozzon ezen, ezekkel a kérdésekkel. Én ezzel a jelentéssel egyetértek, de szerintem okos lenne a Velencei Bizottságot is megkeresni ezzel kapcsolatban, hiszen ők kiváló munkát végeznek pontosan ezzel kapcsolatban, tehát hogy a különböző államok az alapjogokat és az emberi jogokat mennyire tartják tiszteletben. Ennek annak az az előnye is lenne, hogy egyfajta perspektívát kapnánk arról, hogy a tagállamok mennyiben tartják tiszteletben ezeket az értékeket. Köszönöm szépen. Az ID frakciótól nincs hozzászóló? Az LCR e képviseletében sincs több hozzászóló. GUE? Nincs. Jó, akkor ezzel lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról, és a következő pontunkra térünk rá. Jorava elnök asszonyjal fogunk eszmecserét folytatni, amíg köszöntöm, azért remélem, hogy közben visszajelzést kapok arról, hogy már csatlakozott az ülésünkhöz Vera Jurova az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök, hogyha közben mielőtt Vera Jurovának megadjuk a szót, az előadó még össze kívánja foglalni az elhangzottakat, vagy reagálni a vitára, akkor megadom neki a lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, hogyha kaphatok egy-két percet, akkor először is megköszönöm minden hozzászólónak, függetlenül attól, hogy milyen véleményt képvisel. Köszönöm, hogy elmondta ezt a véleményt. Az eszmecseréből láthatják, hogy a mechanizmus megerősítése mellett többen szólalnak fel. Van egy-két kolléga, akinek még vannak kétségei. Hanem a szúrnak mondanám, hogy nem szokatlan helyzet nemzetközi szervezetekben, hogy azok a tagállamok, amelyek megsértik a kötelezettségeiket, mint ennek a szervezetnek a tagjai, szankciókban részesülhetnek. Én mondhatnám az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az Európa Tanácsot és rengeteg más nemzetközi szervezetet ahol független, szoverén országok, ilyen nemzetközi szervezeteknek a tagjai elfogadják azt a tényt, hogy van összefüggés a jogaik és a kötelezettségeik között. Tehát ebből a szempontból, amiről mi most beszélünk, semmi újdonság kvalitatíve. A kérdés az az, hogy hogyan tervezzük ezt, hogyan alakítjuk ezt ki. A bolgár kollégám mondta, hogy a lakosság esetleg nem fogja elfogadni ezt, tehát hogy frusztrálja a tagállamok állampolgárait az ilyen lépés. Az én tapasztalatom szerint éppen az ellenkezőjéről van szó, nagyon sokakat egyre inkább az bosszant, hogy az európai intézmények nem tudnak lépni, nem lépnek a jogállamiság megsértése esetén a tagállamokban. Úgyhogy én azon a véleményen vagyok, hogy persze a véleménykülönbségek nem fognak megszűnni, ezután az eszmecsere után, de hát természetesen a többség fog dönteni. És végül egy utolsó észrevétel, Simon úr észrevételével kapcsolatban. Ő ugye azt mondta, hogy az Európai Bíróság szerepét használjuk ki, vagy erre építsük. Igen, én pontosan Erről beszélek a véleménytervezetem tízes pontjában, általánosabban fogalmazok, de pontosan erre gondoltam én is. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie. Köszönöm szépen. És akkor szeretném tudni, mondja az elnök, hogy alelnök asszony elérhető -e? Igen, 10 perc múlva lesz elérhető, tehát akkor 10 perc szünetet tartunk, és utána folytatjuk Vera Jurovával.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 Vera Jurovát. Tudjuk, hogy az ő kompetenciája, az ő tárcája nagyon is összefügg a mi munkánkkal, az Alkotmányügyi Bizottság munkájával. Június 19-én tette közzé a bizottság a legutóbbi jelentését, a 2019-es választásokkal kapcsolatban, úgyhogy várjuk majd a lelnök asszonytól a beszámolót ezzel kapcsolatban, és az Európai Demokrácia cselekvési terve kapcsolatban is. Ennek a szélesebb céljáról, hogy megerősítse a demokráciát, a szabad és tisztességes választásokat biztosítson, illetve a félretájékoztatás szembeszálljon, illetve a külföldi befolyással is a választások során. Az elnök elkötelezte magát többek között a parlament előtt afelől, hogy a parlament és a tanács között közvetíteni fog a vezető jelölt rendszerrel kapcsolatban és a nemzetek feletti listákkal kapcsolatban ezeket a témákat majd egy szeptemberi meghallgatáson el tudjuk mélyíteni. Az AFKO szakbizottság számára ugyanis ezek a kérdések alapvető jelentőségűek, és az AFKO éppen most dolgozik egy jelentéstervezeten, amely a választás eredményeit, folyamatát elemzi Durán képviselő vezetése alatt fontos lesz azt is megérteni, hogy az állampolgárok milyen üzeneteket fejeztek ki a szavazatukkal. Ezzel is foglalkozik majd az Európa jövőjéről szóló konferencia. Nagyon örülünk annak, hogy a tanács elfogadta végre a megbízatást a mandátumot az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban, és reméljük, hogy az intézményközi tárgyalások mielőbb meg tudnak kezdődni Biztos emlékeznek, hogy a parlament állásfoglalást fogadott el 2020. január 15-én a témában, és ebben kiemeltük, hogy mennyire fontos az Európa jövőjéről szóló konferenciában a parlament szerepe, hiszen a parlament közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, érdemi párbeszédet folytatva. A képviselők véleménye az, hogy egy hosszú távú állandó mechanizmusra van szükség az állampolgárokkal való párbeszédre, és be kell őket is vonni az európai döntéshozatali folyamatba. Számunkra tehát nagyon fontos, a lelnök asszony, hogy megismerjük az ön véleményét ebben a témában. És ehhez kapcsolódik egyébként az átláthatósági nyilvántartás is, már a múlt hónapban egy formális politikai ülésre sort került, és tudjuk, hogy a tárgyalási folyamat beindult, az intézmények ugyan más jogi és alkotmányi körülmények között dolgoznak, követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, de mégis ugyanaz a célunk, hogy egy új, ambiciózusabb nyilvántartást fogadjunk el, amely minden intézményre vonatkozik, és kérdezem alelnök asszonyt, hogy mit gondol a különbségeket hogyan lehet áthidalni az intézményeink között, hogyan lehet megállapodásra jutni. A 2019-2024-es politikai útmutatásaiban von der Leyen elnök asszony arról beszélt, hogy prioritás a többi intézménnyel való együttműködés, és hogy legyen egy független testület, amely az összes intézmény számára közös, egy etikai testület. Az AFKO szakbizottság e témában egy jelentést készít, saját kezdeményezésű jelentét. Daniel Frond az előadója ennek a véleménynek, és négy szakbizottság, a a Kont, az Ekon és a Peti ad véleményt hozzá, az átláthatóság megerősítése és az integritás megerősítése az EU intézményeiben, illetve egy független etikai testület felállítása a vélemény címe. És hát a mi szakbizottságunk nagyon fontos prioritásnak tartja az EU értékek, illetve a jogállamiság védelmét, és a LIBE szakbizottsággal együtt egy éves értékelési ciklust szorgalmazunk. A képviselőket tehát érdekli, hogy mi a bizottság megközelítése. Nagyon sokan újságírók, a közvélemény tájékoztatásával foglalkozók fenyegetéseket kapnak, nehéz helyzetben vannak, és így tovább, tehát ez foglalkoztat bennünket. Felmerül a bírók függetlensége is, az, hogy ezt a tagállamok hogyan garantálják, illetve hogy a határokat hogyan tartják tiszteletben, hogy ne legyen konfliktus a három hatalmi ág között, amely ugye a demokrácia létét biztosítja. Úgy tűnik, hogy az Európa tanácsal újra folytatódnak a tárgyalások az EU csatlakozásáról az Európai Emberi Jogok Egyezményéhez, és érdekel bennünket, az alelnök asszony legyen szíves mondja el a szakbizottságnak, hogy van-e már a tárgyalófeleknek valami fajta reakciója, mit remélhetünk, mikor fognak lezárulni ezek a tárgyalások. Az ECI kampányolók aggájaira szeretnénk reagálni. Ugye a COVID-19 válság miatt nem tudják a kampányokat működtetni és támogatást kapni a kedvezményezett a, a saját témáikhoz, tehát az állampolgári kezdeményezésekről van szó. Erről is, hogyha tudna néhány szót szólni, most átadom tehát a elnök asszonynak a szót. Yes? Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, örömmel veszek részt ezen a vitán, hogy megvitassunk fontos intézményközi dokumentumokat, és ahogy felsorolta Tajáni elnök úr és a témákat, amiket ma megvitattunk. Nagyon jó az időzítés is, hiszen pozitív fejlemények vannak ezekben a kérdésekben. Rá is térek azonnal az első témára, Megtettük az első lépéseket az előrelépés irányába, az átláthatósági jegyzéket illetően. Egy évvel azután, hogy felvetettem ezt, örömmel kezdtük meg június 16-án ezt a átláthatósági jegyzék migráltását önnel, illetve Dali alelnök, a Hübner asszony részvételével. A három intézmény megerősítette azon ambícióját, hogy meg akarnak állapodni a lehető leghamarabb ebben a kérdésben. Egy ütemtervet is felvázoltunk ezen év végéig, ahol technikai szakértői ülések és politikai viták is lesznek, amelyek által megalapodást tudunk elérni az év végére. A június 16-ai ülésünkön felmértük a még nyitva álló kérdéseket, főként a feltételesség elvét, aztán a lobbizás definíciója, illetve az általános jogi intézményét, az intézményközi megállapodásnak. Ezek a fő témák, amelyeket politikai és technikai szinteken tovább kell még boncolgatni. A technikai szintnek a német elnökség alatt folytatnia kell a munkáját, és kompromisszumokat kell előterjesztenie a nyitva lévő kérdések esetében. Politikai szinten majd szeptemberben vagy októberben tudunk találkozni. Várom, hogy ezt a kérdést tovább kezelhessük önökkel, illetve várom a találkozót is majd a kapcsolattartó csoporttal, amit létrehoztak. Hadd beszéljek most az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Örülök annak, hogy a tanács állást foglalt a konferenciát illetőleg, így most már a három intézmény elkezdhet egy közös nyilatkozaton dolgozni, ahol a konferencia célját, hatáját, struktúráját is felvázolnák. Tudjuk, hogy nem tudjuk még előjelezni azt, hogy mikor lesz ez a konferencia most, hiszen nem tudjuk, hogy mikor lehet majd fizikai üléseket tartani az ősszel vagy télen. De remélhetőleg minden részével tudunk foglalkozni a konferenciának, az intézményi rendszerrel, például a Spincen kandidátrendszerrel, a nemzeteken átívelő listákkal is foglalkozhatnánk. Megerősítem, hogy a bizottság hajlandó segíteni a munkát a tanács és a parlament között ebben a tekintetben, amennyiben az intézmények kérik, szakértelmünket is rendelkezésre bocsátjuk ezekben a vitákban. Nagyon pontosan fel, fel kell mérnünk az opciókat. Ezzel utaltam az intézményi részére a konferenciának. Tudjuk, hogy a konferencia egy nagy lehetőség lehet, és nagyon fontos lendületet a hat arra, hogy beszélhessünk az állampolgárokkal arról, hogy milyen fajta Európát szeretnének. Nagyon fontos ez a Covid-járvány után, hiszen nagyon nehéz viták voltak arra, arról, hogy mennyire vagyunk egyenlőek társadalmainkban. Nagyon sok munka áll, nagyon sok kérdés van még, amit meg kell oldanunk örömmel veszek részt, mind az intézményi részében, mind pedig a tartalmi részében a konferenciának, de itt inkább Dubrovka Svica kollégám szeretne leginkább majd már elkezdeni a munkát. Ahogy von der Leyen elnök asszony is kijelentette, a bizottság kész arra, hogy egy intézményközi testületet hozzon létre, ez a testület figyelembe venni az intézmények sajátosságait, illetve az intézményi és demokratikus szerepüket is. Bizonyára emlékeznek arra, hogy hasonló kezdeményezések már voltak a múltban, ezek azonban sikertelenek voltak. A bizottságunk eltökélt annak irányába, hogy egy ilyenfajta testülettel egy újfajta nézőpontot lehetne eh, kialakítani. Vannak különbözőségek az intézmények között, a bizottságban van egy független etikai bizottság is, a parlamentben például olyan testületek vannak, ahol csak jelenlegi képviselők vesznek részt. Tehát mi hajlandóak vagyunk a párbeszédre a parlamenttel, és önök, mint illetékes szakbizottság, fontos szerepet kapnak egy ilyenfajta testület létrehozásában. Az önök saját kezdeményezési jelentése fontos lesz az intézményközi viták során. Hadd mondjak néhány szót az európai választásokról szóló jelentésről, amely az európai parlamenti 2019-es választásokat taglalta. Tavaly fogadtuk el ezt, a múlt hónapban fogadtuk el ezt a jelentést, Ebben elemeztük az intézkedéseket, amelyekkel az átláthatóságot, a szabad választásokat próbálták erősíteni az európai állampolgárok számára. A tagállamok hatóságok eh, jelentésein eh, alapul ez, vagy szakértői eh, csoportok beadványain, Kaptunk anyagot politikai pártoktól is, adatvédelmi hatóságoktól, a parlamentektől és más intézményektől is. Mi volt az eredmény ennek a jelentésnek? Azt láthattuk, hogy a 2019-es választási kampány volt a legdigitálisabb kampány. Az állampolgárok mintegy fele online módon próbált a nemzeti európai politikáról információt szerezni. Ez azt is mutatja, hogy a manipuláció, a beavatkozás lehetősége valóban, illetve veszélye fennállt valóban. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell majd a jövőben továbbra is. Azon kell dolgoznunk, hogy a demokráciát megvédjük a külföldi beavatkozástól, manipulációtól, és hogy a szabad választásokat erősítsük Európában. hajlandó vagyok a partnerséget erősíteni az Európai Parlamenttel, akkor, amikor a 2024-es választásokra majd előkészülünk. Ez kötődik ahhoz, amit mi tervezünk az Európai Demokrati- Demokrácia cselekvési terv kapcsán, amelyet majd ez év végén fogadunk el. Jelenleg annyit szeretnék elmondani, hogy ha megnézzük az ez évi munkaprogramunkat, egy kicsit specifikus ez a munkaprogram a COVID miatt, főként a gazdaságra, az egészségügyre koncentrálunk, de minden olyan kérdés, amely a jogállamisághoz, a demokráciához, az alapvető jogokhoz kötődik, az továbbra is megmarad. A fő kezdeményezésekkel foglalkozunk ezen a területen, beleértve ebbe az európai demokráciai cselekvési tervet. A terv segíthet abban, hogy a demokráciáink ellenálló képességét növeljük a külső beavatkozással szemben az európai választások területén. Továbbá is erősíteni kell az Európai Unió munkáját a hamis hírekkel szemben, hogy el lehessen kerülni a manipulációt, a fenyegetettségeket, és hogy a szabad, független médiát lehessen támogatni. A COVID járvány során láthattuk azt, hogy egyfajta információs járvány is kialakult, ezek nagyon veszélyesek lehetnek az egészségre nézve is, és destabilizálhatják társadalmainkat is, ahogy azt mi jeleztük a június 10-i nyilatkozatunkban is, amelyet én József Borellel együtt terjesztettem elő. Emlékeztetnék arra, hogy számos fellépést javasoltunk a dezinformáció leküzdésére főként a COVID-19-es járványt követően. Az Európai Demokráciai Cselekvési tervben is foglalkozni fogunk ezzel, megkülönböztetjük majd az illegális tartalmat, illetve a hamis híreket, amelyek nem illegálisak, de ugyanolyan károsak. Figyelni fogunk a szólásszabadságra, és készek vagyunk arra, hogy a parlamenttel együttműködjünk abban, hogy ennek megfelelő módját megtaláljuk. Az átláthatóság, elszámoltathatóság fontos a platformok szempontjából, illetve a szponzorált tartalmak szempontjából. A célzott szabályozói intézkedéseket eh, meg akarjuk vitatni. A politikai reklámoknak átláthatónak kell lennie, az állampolgároknak tudniuk kell, hogy honnan származik az üzenet, ki fizetett érte, és hogy ez kifejezetten őket célozta el meg. A kutatóknak, a civil szervezetnek jobban kell férni, hozzá kell férniük az olyan médiák, mint a Facebook adataihoz. Szeretnénk megvizsgálni az európai politikai pártok, alapítványok szabályzatait és finanszírozását, Tudjuk, hogy Durán kollega jelentésében ez is benne lesz majd. Pozitív volt a hozzáállás a politikai pártok részéről az Európai Parlamentben ezt illetőleg. További konzultációk lesznek a lehető leghamarabb. Szeretnénk biztosítani annak, hogy időben sikerüljön az irányelv módosítást elérnünk még a következő az Európai Parlamenti választások előtt. Tisztelt képviselők! Az, hogy az elmúlt parlamenti választáson ilyen nagy volt a részvétel, azt mutatja, hogy az európai állampolgárokat érdekli az európai politika. Ez lehetőség, de nagy felelősség is. Azt kell biztosítanunk, hogy e, az a bizalom, amivel az állampolgárok e, e, állnak a demokráciával szemben, az megmaradjon. És nem utolsó sorban a válság megmutatta azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak az újságírók abban, hogy informálják az állampolgárokat, ellenőrizzék a tényeket, és hogy elszámoltathatóvá tegyék a kormányokat. Támogatnunk kell a médiapluralizmust, szólásszabadságot, és tudom, hogy ebben számíthatunk az önök segítségére. Ez elengedhetetlen a demokráciánk szempontjából. Tisztelt képviselők, várom azt, hogy együttműködhessek önökkel ezen rendkívül érdekes témákban, és kíváncsiak várom az önök véleményét. Grazie. Köszönöm szépen. Grazie mille. Köszönöm. Most az európai parlamenti képviselők következnek, kérdéseket lehet feltenni két körben. Először Bilcsik úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt alelnök asszony! Ön nagyon sok olyan kérdéssel foglalkozik, amivel a mi szakbizottságunk is, és köszönöm önnek, hogy ezekkel ez a kérdéseket, mint fölve, legfontosabb témákat mint fölvetettem. Először arról szeretnék beszélni, hogy a hamis hírekkel kapcsolatban milyen új fejlemények történtek az elmúlt hetekben, illetve az ősz során is lesznek majd új javaslatok. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokat tehetünk azért, hogy a demokrácia elleni támadásokat kivédjük. Másik téma a jelöltek, illetve az átláthatóság kérdése. Ezt is fontosnak tartom, illetve beszélt arról, hogy a tagállami listák és a páneurópai listáknak milyen előnyei, hátrányai vannak. Én azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb demokratikus legitimitást kell elérni az Európai Parlamentben. Kérdésem, hogy ebben, ezekben a témákban voltak-e szakértői ülések, és hogyha igen, akkor milyen konkrétumok, konkrét javaslatok hangzottak el a, a bizottság részéről? Aztán az európai politikai pártok, illetve alapítványok finanszírozásával kapcsolatban volt néhány joghézak, de nem sikerült mindegyiket megszüntetni. Kérdésem, hogy ezt kell -e még ön szerint tovább módosítani, hogy teljes legyen itt a jogbiztonság, Ugye sokszor a finanszírozás az Európai Unión kívülről érkezik. Kérdezem, hogy ugyanígy gondolkodik, úgy, ö, azt gondolja a bizottság, hogy ezt ö, hogy további módosításokra van szükség, avagy nem. Köszönöm szépen. Ruiz de Vesa következik, kettő perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm Jurava asszonynak is. Köszönöm ezt a nagyon átfogó prezentációt a különböző témákról. Nyilván két percben nem tudok mindenhez hozzászólni, csak tudomásul veszem azt, amit mondott. Az átláthatósági regiszterről és az intézményközi etikai testületről várjuk az ezzel kapcsolatos fejleményeket. A Spitzenkandidát, tehát a csúcsjelölt rendszer, illetve a pán-európai lista kérdésével szeretnék beszélni, illetve hogy a, az európai pártok ö, jogállásával kapcsolatban, vagy alap ö, alapszerződésével kapcsolatban mi fog történni. Ugye nem sokára újra kell gondolni az ezzel kapcsolatos szabályokat, és ez alkalmas arra, hogy a tagállamokon átnyúló politikai pártokról is beszéljünk. Jelenleg valójában koalícióban vannak az európai, az egyes tagállami pártok, és így fognak össze, de hogyha lesz majd egy, ha lesz majd a, a, ha lesznek majd a következő választásokon is csúcsjelöltek, és egy közös logó, akkor nyilván megváltoznak a, megváltozhat a helyzet. Jó lenne, hogyha a következő választásokon ez a rendszer már működőképes lenne, ehhez pedig már most el kéne kezdeni az AFKO-ban a munkát, hiszen ugye kezdeményezni kell ennek a jogszabálynak a megváltoztatását. Ezt el kéne kezdeni ezt a munkát, különben kifutunk az időből. Nyilván a konferencián is változhat a dolog, de a, a parlamentnek kéne kezdeményezni ezt a reformot, ugyanakkor a tanácsnak is hozzá kell ez járulni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gyuran kolléga, következik kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául fogok beszélni. Ez talán nem olyan meglepő. Köszönöm szépen, Jurova asszony, köszönöm a beszámolóját a prezentációt, azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag megfelel annak, amit a mandátum elején mi is kinyilvánítottunk a prioritásokkal kapcsolatban, illetve hogy szerintünk mine, mivel kéne önnek, a bizottságnak foglalkoznia. Ami a csúcsjelölteket, illetve a páneurópai listákat illeti, hadd mondjam el azt, hogy ez egyik prioritása volt az ön tárcájának, van der Leyen asszony kezdeményezte ezt a módosítást. Júniusban vetette ezt fel, hogy új javaslatokra van szükség ebben a témában. Én azt szeretném tudni, és ugye mindannyian tudjuk, hogy milyen nehézségek merültek fel az elmúlt hónapokban, tehát szeretném tudni, hogy az munkatársai elkezdtek-e dolgozni ebben a témában, tehát a páneurópai transznaciális listák témájában. Domenek kollégám is foglalkozik ezzel. A választási jog reformja lehet, hogy másként történik majd az egyes tagállamokban, mint az Unióban. De hát itt kéne rendet teremteni. Kérdésem, hogy a munkatársai haladtak-e ebben a kérdésben, elképzelhető, hogy ezzel majd, az, hogy ez képzelhető, hogy meg kéne azt is vizsgálni, hogy hogy állnak a tagállami alkotmányok ezzel kapcsolatban. Általánosságban ugye a, a demokrácia is az ön tárcájához tartozik. Kérdésem, hogy ön mit gondol arról, hogy az Európai Parlament is kapjon kezdeményezési jogot, ugye demokrácia szempontból, vagy demokratikus szempontból, ez hogyan változtatná meg az Európai Unió helyzetét? Köszönöm. Rinaldi kolléga következik, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Juroval elnök asszony. Szeretném megtudni, hogy mit gondol arról, hogy a web platformok, főleg a közösségi oldalak gyakorlatilag cenzor joggal rendelkeznek, tehát a különböző algoritmusokkal eldönthetik azt, hogy mi az, ami megjelenik. Én leginkább az állami koncesszióban működő rádió és televíziós csatornákról beszélek. Ezek gyakorlatilag folytonos monitorozást végeznek. Nem értem, hogy egy VET platform, még akkor is, ha unión kívüli, és ez egy fontos kitétel, cenzurálhatja a tartalmat, ezáltal pedig a szólás szabadságot korlátozza. Az összes tagállamban megteheti ezt, és ez nyilvánvalóan ellentmond a demokrácia, illetve a jogállamiság legalapvetőbb meggondolásainak. Köszönöm szépen, Freund kolléga, kettő perc. Thanks, Chair. Uh, thanks for being here, Madam. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy velünk van. Egy-két kérdésem lenne az átláthatósággal kapcsolatos tárgyalásokról. Az első kérdésem az, hogy az utolsó körben ugye nehézségekbe ütköztünk, különösképpen annak a szigorú szabálynak a ö, léte miatt, hogyha nincs regisztráció, nincs meeting, nem tudom, esetleg hogyha oda ezt úgy lehetne átalakítani, hogyha nincs közzétéve, hogy van ilyen ülés, akkor nem lesz ülés. A parlament számára ez sokkal elfogadhatóbb. Az átláthatóság miatt a lobbizás nyilvántartása fontos. Mi a parlamentben ezt már elkezdtük, és nem tudom, hogy esetleg a legmagasabb politikai szintre legalább tudnák-e ezt a jó megközelítést alkalmazni. Ugye nyilván a kollégáinkat védjük a lobbistáktól származó befolyással szemben. Én nem értettem egyet Timmermans úrral ezzel kapcsolatban. Én mindig azt mondtam, hogy ha ugye az hangzik el, hogyha általánosságban, akik nincsenek a listán, nem jöhetnek. Az lenne a legjobb védelem a, a köztisztviselők számára. Tehát a minimál átláthatóságot mindenképpen el kell fogadni a lobbistáknak, de a többi lobbistára vonatkozóan is fontos ezeket az információkat a nyilvántartásban tartani, a közvetett lobbizás esetén is, tehát mondjuk nem tudom, hogy azok a, kon, azok a tanácsadó cégek, amelyek a harmadik országok kormányainak a nevében lobbiznak, közé kellene, hogy tegyék a klienseik listáját, és az utolsó kérdésem, látom, hogy ön a videokonferenciával tartott üléseit is közzéteszi. Akkor ez most azt jelenti, hogy a telefonhívások és az online ülések is lobbizásnak számítanak, tehát ezeket is közé kell, hogy tegyék a bizottság tagjai? Köszönöm. Non vedo rappresentanti di SIA. Nem látom az ECR és a GUE képviselőjét, úgyhogy akkor rátérek, két percet adok Fábio Massimo Castaldo képviselőnek. Castaldo úr nincs jelen, akkor megint ez asszony következik, kettő percre mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottsági alelnök asszonynak ezeket a bevezető szavakat. Szeretnék konkrétan beszélni a mostani időszakról, amit megélünk. Azért, mert másképpen működnek a dolgok a válság miatt, és vannak olyanok, amik egyáltalán nem működnek olyan átláthatóan, mint a normál időben. A parlament a TEC munkáját munkájára kihat ez a helyzet, a mostani valóság, hogy nem tudnak összeülni a parlamentek, ahogy szoktak. Az Európai Parlament munkájára is kihatott a jelenlegi válsághelyzet. Nem tudom, hogy a bizottság vizsgálja ezt. Remélem, hogy egy kivételes pillanatról van szó, és többet nem kell egy ugyanilyen járványjal szembenéznünk, de hát sokan aggódnak amiatt, hogy lehet esetleg egy második hullám, tehát erre tervezni kell. Úgyhogy foglalkozni kell azzal, hogy a parlamentek hogyan tudják a munkájukat folytatni járvány idején, hogyan tudják a kormányokat ellenőrizni, ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez kapcsolódik a média szerepe. Mert lehet látni, hogy milyen változások történnek, a hagyományos médiára nagyon súlyosan kihat egy ilyen válság, és minden egyre inkább online jelenik meg, tehát oda kerülnek át az információk. Ön mondta az illegál, említette az illegális tartalmat. Az illegális tartalom nem mindig áll hír, de előfordul, és veszélyes is lehet a, még én is előfordult, hogy bedöltem a járványal kapcsolatos álhírnek vagy manipulációnak, tehát erre nincsenek felkészülve az emberek, és ezért nagyon fontos azoknak a szerepe, akik ezeket a közösségi médiákat ellenőrzik. Őket kell elszámoltatni, mert hatalmas hatalom van a kezükben, és nagyon kevés felelősséget vállalnak ez mindenképpen befolyásolja a választásokat, és különösen a következő európai parlamenti választásokat, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hübner asszony következik két percre. Ms. Hübner, please press the speak button. Hübner asszonyt, asszonyt kérjük, hogy legyen szíves, a speak gombra kattintson. Um, I'm sorry, I, I... Elnézést kérek, Danuta Hübner vagyok. Nem hallottam semmit, nem hallottam a felszólítást, csak arra gondoltam, hogy akkor most, most lehet az én hozzászólási időm. Köszönöm szépen az információkat, köszönöm Vera Jurovának, hogy nem látható a hozzászóló, anélkül, hogy a hozzászóló látható lenne, nem tudunk tolmácsolni. That my understanding is that there is a strong political will in these three institutions to deliver, and I hope that by the end of the year the interinstitutional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 have been long discussed in this committee and uh, the council we know is reluctant to focus on institutional matters so we expect the commission to support us in opening a space for such debates in the conference thank you very much Honorable Bishop, Köszönöm szépen. Bishop képviselő asszony következik két percre. Köszönöm szépen, alának asszony. Köszönöm a szerepvállalását és azt, hogy egyértelműen kimondja azt, hogy az európai választási jog az ön számára ebben a jogalkotási ciklusban prioritás. Egyetemű, hogy meg kell javítanunk azt, ami a múltban egy kicsit elromlott, és sok állampolgárt ez érdekelt. 25 éve a legutóbbi választáson volt a legnagyobb részvétel, ezért is fontos, ez is ön is hangsúlyozta azt, hogy egyértelmű, modern, európai választási rendszerre van szükség, és szerintem ehhez egy csomag kell, és ennek egyértelmű szabályozásból kell állnia a három intézmény között a Spitzenkandidát rendszer értelmében. Ezért kérdezem, és az előttem szólók már ezt elmondták, itt lehet az, hogy belefutunk egy csapdába az idő szempontjából. Már így is késve kezdődik a konferencia, specifikus stratégiára van szükség annak érdekében, hogy ahogy ön is mondta, biztosítsuk azt, hogy a következő választásokon tényleg egy tiszta rendszert tudunk létrehozni, és az állampolgárok azt mondhatják mm, majd, illetve azt mondhatjuk az állampolgárnak, hogy ami most érvényes, az már a jövőben is érvényes lesz. A kérdés az az, hogy milyen stratégiája van Eh, ahhoz, hogy eh, a tanácsot is magunk mellé állíthassuk. Nem csak vitára, hanem változtatásra is szükség van. Ön szerint mi a legutolsó időpont, amikorra egy egyértelmű európai választási rendszert kell létrehoznunk spincing kandidát rendszerrel, annak érdekében, hogy ezt valóban meg is valósíthassuk, hogy az hatékony legyen a, legut- a következő választásokra. Hiszen csak Ezután ki lehetne használni ezt a konferenciát arra, hogy beszéljünk erről, és nagyon fontos utalni arra, hogy ezt a megfelelő időn belül el kell intéznünk. Honorevole Negrescu. Negrescu kolléga. Uh, dear colleagues, uh, dear commissioner, uh, thank you. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon fontos pillanatban vagyunk most, és az európai szinten most van szükség komoly változásokra, és most kell megvédeni az európai demokráciát. A kollégáim is említették, hogy nagyon fontos ez a, ez a vita, el kell készíteni egy ütemtervet, mikor, mit, mikorra mit szeretnénk létrehozni, és európai szinten van szükség reformokra. Nyilván Európa jövőről is beszélni kell, illetve arról is, hogy egy európai folyamatra van szükség, egy olyan folyamatra, amit az összes tagállam el tud fogadni. Egyértelműen stratégiára van szükség, koherens megközelítésre. Ugyanakkor egy olyan dolgot kell létrehozni, amivel, a, amivel az európai polgárok is egyetértenek, és amivel megbíznak. Vagyis fölmerül a kérdés, hogy a polgárokat hogyan vonjuk be ebbe, a problém, ebbe az egész kérdéskörbe, hogy ők is elmondhat, elmondhassák véleményüket a reformokról. Különböző érintett felekkel kell mindenképpen egyeztetni, illetve az oktatással is fel kell venni a kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy alulról jövő kezdeményezés legyen, ne Brüsszelbe döntsünk erről. Hogyan lehet ezt megvalósítani ön szerint? Hogyan lehet a polgárok megkérdezését ön szerint megoldani? Ez szerintem nagyon fontos része az egész folyamatnak. Ugyanakkor arról is beszélnünk kell, hogy hogyan lehet az európai együttműködést javítani, illetve a tanácsot is a magunk oldalán kell tudni. Ez mindenképpen elengedhetetlen a jövő szempontjából. Köszönöm. Grazie Negrescu, eh, la parola non Gozzi. Köszönöm szépen Negrescu úr, most pedig Gozzi kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm alelnök asszony, három mondandom lenne, az első az európai költségvetés védelméről azon esetekben, amikor gond van a jogállamisággal. Kérdésem, hogy a tanácsban mi a probléma? Ki blokkol, mi csodát? Kinek mi a szerepe ezzel kapcsolatban? Ez egy nagyon fontos téma. Második kérdés. Van még egy nagyon fontos jogalkotási folyamat, amit mi eh, támogatunk ezzel kapcsolatban, de ne feledjük, hogy mi az igazi értékeket, az alapértékeket támogatjuk. Fontos, hogy ezek, a, ezek legyenek a költségvetésünk középpontjában. Tehát ezeket az értékeket a költségvetéshez kell kapcsolni, így meg tudjuk büntetni azokat a kormányokat, amelyek nem tartják tiszteletben ezeket az értékeket, viszont el kell juttatni a szükséges finanszírozást a ö, egyéb szereplőkhöz, az önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, stb. Aztán pán-európai listák. Én úgy gondoltam, hogy egyértelmű a bizottság részéről is, hogy ezt támogatja már a ciklus kezdete óta. A bizottság elnök ezzel kapcsolatban egy világos javaslatot is tett, úgyhogy ezzel nem tudjuk megvárni a európai, az európai jövőjéről szóló konferencia végét, mert akkor nem lenne elég időnk. Egyetértek azzal, amit Domenek Devesa mondott erről, tehát, és azt gondolom, hogy a parlamenti ö, kezdeményezés lehetőséget is meg kell adni, de ezzel párhuzamosan a bizottságnak is el kell látni a feladatát, és mi hamarabb javaslatra számítunk a bizottságtól. Köszönöm szépen. Anem az kolléga következik, kettő perc. Mr. Anemans, please press the speak button. Yes, I would uh, like to intervene on the uh, Spitzenkandidat and transnational lists. Én is a uh, transnacionális uh, listákról szeretnék beszélni, mindjárt hollandul folytatom. Um, a federalisták a parlamentben paradoxhoz értek el, hogyha ezt úgy nézzük, a Brexit után és uh, a további fejlemények azt mutatták, hogy a federalizmus nem a legjobb mód, és azóta elkezdtek gyorsítani kandidát, transnacionális listák. Az európai pártokra van szükség, szinte el kell felejteni azt, hogy ők nemzeti listát képviselnek. Az én gondom az az, hogy ezt a fajta gyorsítást nem szabad evidenciaként kezelni. Az ID frakció az Európai Parlamentben nem fog együtt működni ezen mechanizmusban. Érdekes az, hogy ez a központosítás, a nemzetállam támadása egyre inkább erősödik ezen dolgok bevezetésével, és ennek semmi köze a demokráciához, a spitzenkandidát rendszernek sem. Juncker úr is elmondta korábban, hogy majd az, hogy ami történik, nem hiszem, hogy helyes ez az eljárás, ezek a transnacionális listák igazából csak gyanúsak, így mi demokratikus módon ezzel mi szembe fogunk szállni. Grazie. Köszönöm szépen, Anemans képviselőnek. Gregorova asszony következik két percre. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm Juravával elnöknek, hogy a rendelkezésünkre áll. Két kérdésem van, eh, hogyan látja eh, ennek a bizottságnak a munkáját, az együttműködését, a külön bizottságnak a bizottsággal, az Európai Bizottsággal, hogyan tud a parlament és a bizottság együttműködni ezzel, ezen a eh, külön speciális bizottságon keresztül. Aztán a TikTok alkalmazás, ugye tegnap Mike Pompeo külügyminiszter azt mondta, hogy az USA vizsgálja hogy ezt betiltsák, mert a pekingi kormány ezt esetleg az állampolgárok megfigyelésére használhatja fel, vannak ezzel kapcsolatban aggályok, tehát nekünk is talán oda kellene figyelnünk arra, hogy vannak olyan szereplők, amelyek az állampolgárainkat megfigyelik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR és a GOE frakció képviselőjét nem látom. Úgyhogy rögtön visszaadom Jurava elnök asszonynak a szót, hogy reagáljon a neki feltett kérdésekre, illetve az észrevételekre parancsoljon. I said some very strong Nagyon komoly nyilatkozatot küldtem, amit nem hallottak, de azzal kezdem, hogy mindannyiukkal egyetértek, akik megerősítették elkötelezettségüket a világos, modern európai jogszabályok iránt a választásokról. Átláthatóbbnak és demokratikusabbnak kell lennünk, mert minden felmérésből az derül ki, minden kutatásból az derül ki, hogy a tagállamokban az atmoszféra olyan, most, hogy többet várnak az emberek, nem bíznak eléggé az intézményekben, a tagállamokban. Tehát jobban kell, hogy teljesítsünk, jobban kell, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mit is teszünk, kitől kapunk tanácsot, ki lehet ránk befolyással, pontos, kik vagyunk gyakorlatilag. Ez a demokratikus alapelvek értelmében minden választás kapcsán az átláthatóság is megköveteli ezt, tehát információt kell adni. Nagyon fontos azt elmondani, hogy sok fontos dossziéval kapcsolatban előre léptünk, és ezek a dossziék mind-mind kapcsolódnak ahhoz, amit elmondtam, tehát hogy a demokráciát és az átláthatóságot kell erősíteni. Hol is kezdjem? Talán az átláthatósággal. Freund úr említette azt az elvet, ugye, hogyha nincs regisztrálva valaki, akkor nincs ülés, ezt nagyon komolyan kell venni, ez világos feltétel kell, hogy legyen. Én meg tudom erősíteni a bizottság oldaláról, hogy ezt az elvet használjuk, ez nagyon jól védi egyébként a bizottsági alkalmazottakat is, és a biztosokat is, ezt kezdtük használni. A legutóbbi ciklusból is tudnék erről, be tudnék erről számolni, nagyon érzékeny dossziék, kényes dossziék témájában segített ez a nyilvántartás. Én mindenképpen átlátható módon akartam eljárni, tehát mindig közítettem, hogy kivel tárgyaltam, és tényleg ez működik, védelem, védelmet is nyújt és a dolgozók, illetve a lobbisták is tiszteletben kell, hogy tartsák ezt. Nagyon fontos tehát, amiben megállapodtunk június 16-án, hogy vissza fogunk térni a lobbisták meghatározására, mert ezt a, ezt a definíciót még meg kell vitatni. Szeretném, hogyha a három intézménynek harmonizált definíciója lenne, tehát hogy nagyon világosan meghatározzuk, hogy kik azok a lobbisták, akiknek szerepelni kell a nyilvántartásban és hogy mindenki tiszteletben tartja azt az ervet, hogyha nincs a nyilvántartásban egy lobbista, akkor nem lehet vele találkozni. Ami a telefonhívásokat illeti, a szabályok szerint a telefonhívás nem számít találkozónak. A bizottsági döntés 2 per 8-as pontjára utalnék. Ez a 839-es számú rendelet amely meghatározza az ülés, a meeting fogalmát. Ez egy kétoldalú találkozó, nem minősül tehát a telefonhívás vagy az internetes beszélgetés ilyen ülésnek, ilyen találkozónak. A válság miatt persze más módszereket kell alkalmazni, többet vagyunk online. Ezen ülések legnagyobb része nyilvános, és azt hiszem, hogy most sokkal szigorúban ellenőriznek bennünket, mint a személyes találkozóknál, de persze én most nem azt mondom ezzel, hogy az online találkozásokat kívánom folytatni, mert nyilván a személyes találkozásoknak megvan a maga fontos szerepe, és jó lenne visszatérni mielőbb a normalitáshoz. Hübner asszonynak válaszolok. együtt kell, hogy működjünk annak érdekében, hogy világosabb legyen az idei év végéig még a javaslatunk. Több fontos politikai és gyakorlati kérdés is van még, ami megoldandó. Az első az átláthatósági kérdésekkel kapcsolatban az egész architektúra. Tehát hogyan tudjuk kiépíteni az átláthatóság kultúráját? Itt vannak a három intézménynek fenntartásai. A nyilvántartásról is még beszélnünk kell, ugyanis vannak itt kérdések, hogyan frissítsük ezt a nyilvántartást. Ugye folyamatosan frissíteni kell annak érdekében, hogy mindig megerősített, biztonságos adatok legyenek benne, amire mindenki támaszkodhat és persze vannak gyakorlati technikai kérdések, amelyekkel szintén foglalkoznunk kell. Szerintem szeptemberben előre tudunk egy picit lépni. Ami a választási kérdéseket illeti. Először is a bizottság több opción dolgozik. Én egyébként ezt ígértem a meghallgatásom alatt, később is ezt ígértem, amikor az AFKO szakbizottsággal eszmecserét tartottunk. Késésben vagyunk, mert a nyár előtt szerettük volna a különböző opciókat megvitatni, és most erre majd szeptemberbe kell, hogy visszatérjünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy szalad az idő, Hát nyilván, hogyha szeretnénk, hogy ez készen legyen 2024-re, akkor le kell, hogy tegyünk többfajta jogszabályt is az asztalra. Ugye az Európai Parlamentnek van itt kezdeményezési joga, és hogyha nem tévedek, akkor ugye nemzeti ratifikációra is szükséges, tehát nagyon fut az idő, és meg kell állapodnunk még 2021-ig a modellekről, utána pedig csak egy opciót, ha kiválasztunk, egy opciót kell követnünk, amely a leghatékonyabbnak bizonyul, és politikailag is a leginkább kivitelezhetőnek, és persze gazdasági szempontból is észszerűnek kell ennek lenni, tehát ne felejtsük el a gazdasági kérdéseket sem. Nyilván a demokrácia az kerül valamennyibe, de a megfelelő megoldást kell kiválasztanunk. A bizottság dolgozik a modelleken, szakértők bevonásával, egyáltalán nem egyszerű a helyzet, mert alkotmányjogászokkal és matematikusokkal is együttműködünk, ugye olyan modellre van szükségünk, amely nem ad jogosulatlan előnyöket, gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy ez mennyire kényes téma. Mi a demokráciát erősíteni szeretnénk Európában, és nem pedig a hatalmi ágak közötti egyensúlyt felborítani. Az egyes forgatókönyveket tehát vizsgáljuk, de tudom, hogy az Európai Parlament is dolgozik ezeken a modelleken, és Pascal Durand munkájára nagyban támaszkodunk, illetve az ő kollégáinak a munkájára is összevetjük tapasztalatainkat. Talán a folyamat elején hasznos lenne, ha megállapodnánk, hogy melyek azok az utak, amelyeket nem kívánunk követni. Tehát ezeket mind kizárjuk. Persze ugye Pandora szelencéje, hogy most a szerződést módosítsuk-e vagy sem, erre is rákérdezett valaki konzultáltam a tagállamok többségének a képviselőivel, és ebből az derült ki, hogy nincs nagy étvágya senkinek arra, hogy most a szerződést módosítsuk. Viszont azt tapasztalható, mindenki azt szeretné, amely a, azt a modellt szeretné, amely a demokráciát ellenálló, képesebbé, erősebbé, átláthatóbbá teszi az állampolgárok számára a közvéleménykutatások, felmérések elég döbbenetes eredményt mutattak arról, hogy mit gondol a lakosság a demokráciáról. Vannak olyan államok, ahol a lakosság szinte 40%-a azt gondolja, hogy a demokrácia modellje sem biztonságot, sem igazságot nem nyújt a számunkra, és szerintem ez az egyik legaggasztóbb téma, amivel foglalkozni kell. Ezért mondtam, hogy nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk, és így válasszuk ki azt a modellt, amelynek segítségével az európai választásokat javítani lehet, hogy ezek átláthatóbbak és demokratikusabbak legyenek. Még egy technikai észrevétel, kielemeztük azt, hogy hogy is működik ez, hogy a parlamentnek van kezdeményezési joga, és rendeletre van szükség, illetve ezt kiegészítő rendeletekre, amelyeket a parlament dolgoz ki, ahogy a bizottsággal együttműködve. Én készen állok arra, hogy ebbe belefogjunk, és őszinte őszintén együtt kívánok működni, a minden tapasztalatunkat beadni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az Európai Parlamenté a kezdeményezési jog és Meginis asszony észrevételére reagálnék. Igen, most igen rendkívüli időket élünk. A COVID-19 az olyan, mintha egyfajta stressztesztje lenne az EU-nak. És hát, hogyha egy második hullám is jön, és a B-tervet is elő kell vennünk, akkor aztán tényleg reméljük, hogy erre nem kerül sor de a következtetéseket már most levonjuk. Az egészségügyi rendszerek stressztesztje volt ez a stressztesztje volt ez a válság, de a demokráciáé is, és a gazdaságé is. A bizottság világosan megfogalmazta, hogy a tagállamok nagy többségében bevezetett sürgősségi helyzet nem jelenti azt, vészhelyzet, hogy az alkotmányosságot, illetve a jogállamiságot és az európai jogszabályokat a tagállamok egy gombbal kikapcsolhatják a vészhelyzeti intézkedések bizonyos körülmények között hozhatók meg. Tehát a kormányoknak komoly oka kell, hogy legyen arra, hogy rendkívüli hatásköröket kapjanak ilyen helyzetben, de csak arányosan a helyzet által ö, szükségesnek tekinthető szinten. A tagállamok rendszereit vizsgáljuk, és nagyon intenzív kapcsolatban voltam a médiával, több tagállamból is, ahol azt láttuk, hogy a nem jó irányba voltak fejlemények. A független médiát sokkal inkább kell támogatnunk, mint valaha. Ez nagyon világosan kiderült a helyzetből. Azért, mert most nagyon nagy szükség van a független médiára azért, hogy a kormányokat ellenőrizni lehessen. A pénzügyi nehézségek ugye ezt megnehezítik a tagállamok, megpróbálják a médiákat is bevonni ebbe a, a rendszerbe, a, és állami támogatást nyújtani a médiát, segítenünk kell a függetlenségben, illetve abban is, hogy forrásokat kapjon, és hogy a, az információkat megkapja. Tehát a médiának nagyon gyorsan és megbízható információkat kell kapnia. Az újságírók biztonságával is foglalkozni kell, most itt nyomás nehezedik rájuk, de a monitoring eredményét nem sokára közé tesszük, ebből ki fog derülni, hogy mi a helyzet, és ez hogyan romlott a tagállamokban. Én nagyon határozottan azt gondolom, hogy a tájékozott állampolgárok, amelyek több különböző csatornából kapnak információt, egészen mások lesznek, mint azok, akik egyetlen egy csatornából kapják a, egyfajta információt. Tehát ezért figyelünk arra oda, hogy a független média támogatva legyen, és azt is el szeretném mondani, hogy nagyon megdöbbentett engem, a kínai propaganda hatása, ugye, amely állandóan azt zengte, hogy a kínai módszer sokkal hatásosabb, mint az európai. Én nem megtapasztaltam Csernobilt, és el tudom mondani, hogy egyáltalán nem jobbak az autoriter rendszerek, ilyen válsághelyzetekben, mert az autoriter rendszerek nem akarják az embereket tájékoztatni, minden információt eltitkolnak. És ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárok információhoz való hozzáférését most ugye a COVID-19 keretei között nagyon is eh, támogatjuk, de egyébként is általánosságban az információhoz való hozzáférés nagyon fontos. Látták a bizottság közleményét a válság idején az információkhoz való hozzáférésről, de Általánosban is igaz ez. A hazugság az nem illegális, vagy nem bűncselekmény, de nagyon veszélyes, és oda kell rá figyelni, fel kell lépni. Én nem akarom, hogy a Facebook döntse el azt, hogy mi az igazság, és mi nem. Azt hiszem, megint azt, asszony nagyon világosan elmondta, hogy gyakorlatilag a platformoknak túl nagy a hatalma, és nem vállalják a felelősséget, meg kell változtatnunk ezeket az arányokat. Ezért szeretnénk azt, hogy a szólásszabadság megmaradjon, de a média sokkal aktívabb szerepet kell vállaljon, a tényeket ellenőrizni kell, a COVID-ból levontuk ezeket a tanulságokat. A COVID-19 az elsősorban egy egészségügyi válság. Az egészségügyi ágazatnak kell proaktívan megvédeni eh, magát, a saját igazságát, hogyha fogalmazhatok így. Mi azt szerettük volna, azt kértük, hogy a WHO, az egészségügyi minisztériumok tegyék eh, közzé az információt azért, hogy az emberek közvetlenül hozzá tudjanak ehhez férni, és továbbra is ezt fogjuk kérni, ezt fogjuk folytatni, ezt a fajta működést. Megoldást kell találni arra, hogy ezek a platformok átláthatóbbak legyenek, és tájékoztassák a közvéleményt arról, hogy mi történik, mik a félretájékoztatás forrásai, és a külföldi szereplők tevékenységére is oda kell figyelni. Oroszországot és Kínát megneveztük, név szerint a közleményünkben, és továbbra is átláthatóak leszünk e tekintetben. Gregorová asszony a TikTokról, tudom, hogy be kell fejezzük, de még gyorsan erre reagálnék. Mi itt a piacon leginkább amerikai székhelyű big tech cégek nagy technológiai cégek működnek, és nagyon sokan elkötelezik magukat önkéntesen a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás ellen, párbeszédet ben vagyunk, és itt van a, a TikTok, mint új szereplő, és szintén megállapodást szeretnénk velük kötni a félretájékoztatás illetve egyéb témákban. De azt el kell mondjam, hogy mivel az európai piacon több szereplő van, több cég, stabil szabályokra van szükség. Tehát a jogbiztonság miatt van ezekre a szabályokra a szükség, tehát nem szeretnénk önkéntes fellépésre támaszkodni, különösképpen akkor, hogyha illegális tartalmakról szól. Tehát a, a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályt szeretnék látni. Nagyon világosan elmondta már az előző bizottság is, hogy a tagállamoknak sokkal inkább oda kell figyelnie a kiberterük biztonságára, a rendszerek biztonságára, és hogy ennek megfelelően nemzeti kockázatfelmérést kell végezni, amely figyelembe veszi az összes fejleményt, a vizsgálatok eredményét. Különösképpen gondolok itt a kínai technológiákra. A tagállamok ezen már dolgoznak, és a bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet. A kiberbiztonsággal foglalkozó kollégák szerintem a nyár után majd új kezdeményezésekkel és javaslatokkal fognak megkeresni bennünket. Hát én szerettem volna jól szervezetten és struktúráltan válaszolni valamennyi kérdésre, úgy látom, hogy közben mégsem válaszoltam mindegyikre, de tudom, hogy az időkeretek nagyon szorítanak. Az utolsó észrevételem az Európa jövőjéről szóló konferenciát érinti. Nagyon jó stratégia kell, hogy kialakuljon a konkrét tartalommal kapcsolatban végzett munkáról, illetve az állampolgárok bevonásáról. Ha jól emlékszem, Freund képviselő mondta, hogy ezt nem szabad túl intézményesíteni, és én abszolút egyet értek, tehát támogatom azt, hogy minél szélesebb körben legyen nyilvános vita. Tehát minden véleményt hallgassunk meg, lesznek kellemetlen válaszok, és minden választ figyelembe kell venni a munkánkban. Számomra a legfontosabb az, hogy ezekből a buborékokból kilépjünk, és tényleg eljussunk azokhoz az állampolgárokhoz, akiket esetleg akár még első körben nem is érdekelnek az európai kérdések. Fel kell hívjuk az ő figyelmüket erre. Minden ugye azzal is összefügg, összefügg amit Negrescu kolléga mondott, hogy hogyan tudunk eljutni az állampolgárokhoz alulról felfelé építkezve, és így tovább. és a, a COVID után tehát így kell folytatni a munkát, sokkal inkább, mint korábban, nagyon alaposan át kell gondoljuk, hogy milyen Európát is akarunk. Aztán a költségvetés, a jogállamiságra vonatkozóan a bizottság a lehető legerősebb modellt támogatja. Olyan eljárásra van szükség, amely a gyakorlatban működik, és hát a tanácsban is működik a megfordított többséget, mert ugye nem eshetünk bele ugyanabba a csapdába, mint ahol a hetes cikknél vagyunk a jogállamiságról. Ez nem az állampolgárok vagy a kedvezményezetteknek a büntetése. Nem. Olyan javaslaton, olyan modellen dolgozunk, ahol a pénzek tehát ahol a finanszírozás továbbra is folytatódik, de a kormánynak kell finanszírozni a projekteket, anélkül, hogy az EU költségvetésből refinanszírozást kapna. Tehát ezt a modellt dolgoztuk ki a javaslatra vonatkozóan azért, hogy ne legyen az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és állampolgároknak problémája ebből. Ez egy kicsit kényes dolog, de hát muszáj, hogy így álljunk el, mert a jogállamiság olyan alapelv, amelyet egyelőre nem védenek a jelenlegi szabályok megfelelően. Köszönöm szépen. Grazie, vicepresidente. Gra- Köszönöm szépen, alelnök asszony. Köszönet a tolmácsoknak, hogy néhány plusz percet kaptunk tőlük. Ezzel lezárjuk ezt az ülést. A következő ülésünk időpontja 14-én lesz, 9-től 11-ig. Köszönöm szépen, és találkozunk a plenárisra.